nem pedig, a, nem pedig a dolgok mikéntjéről. Mindig is általános módon kell ezeket alkalmazni, ezeket a delegált aktusokat, és az a céljuk, hogy a nem alapvető elemeket is tartalmazzák, olyan elemek ezek azonban, amelyek mégiscsak megváltoztatják az alapvető jogi aktust, hiszen új kötelezettségeket tartalmaznak, tehát nem az alapját változtatják meg az alapvető vagy kiinduló jogi aktusnak, hanem a részleteket. Túlságosan szakmai jellegűnek ítéltettek az itt foglaltak, ezért nem a alapul szolgáló jogi aktusban foglaltatnak benne, és éppen ezért szakmai szinten kell ezekről tárgyalni. A bizottságnak milyen kötelezettségei vannak ezzel kapcsolatban, ugye ez nagyon eltér a, a végrehajtáson alapuló jogi aktusokról konzultációs köt, feladatai vagy kötelezettségei vannak a bizottságnak szakértőkkel. Ebben az esetben öt szakértői csoporttal konzultáltunk, ez szerepel a magyarázatban. A szakértői csoportokban tagállami szakértők vannak a Schengeni térséghez, Schengeni térség szakértői illetve parlamenti szakértői csoportokra is vonatkozik ez. Az első konzultációra már 2013-ban sor került, akkor még nem volt meg a jogi alap, de a tárgyalások jól álltak, ezért úgy véltük, hogy elérkezett az ideje annak, hogy megkezdjük a konzultációt, hogy 2014-ben már elkezdhessük az alapokat használni. Aztán elnézést elfelejtettem mondani, hogy akkor még nem tudtuk, hogy delegált aktus lesz ez, vagy végrehajtáson alapuló aktus. Különböző kérdőíveket küldtünk ki a parlamenteknek, tagállamoknak. 78 kérdést kaptunk, ezekre válaszoltunk, táblázatot alakítottunk ki, és 2013-ban ezeket megvitattuk a második szakértői csoporttal. 2014. februárjában következett a harmadik szakértői konzultáció, akkor már megvolt a politika egyetértés az alapokkal kapcsolatban, és akkor egy igazi szöveggel dolgozhatok már. Aztán volt egy negyedik szakértői csoport konzultáció április 4-én, tehát ez még mindig azelőtt volt, hogy formálisan elfogadták volna ezt az aktust, és végül június 6-án is volt egy ilyen konzultáció, miután a bizottság jogi szolgálata már átrágta magát a szövegen, tehát a szakértőkkel az utolsó egyeztetés, egyeztetés július 6-án volt. Ez után több kérdést már senkitől nem kaptunk. So, this, the first act on the designation... Az első szöveg, ami az audit hatósággal kapcsolatos, arról szól, hogy a tagállamoknak milyen szabályokat kell végrehajtani a két alap ellenőrzésével és még végre megvalósításával kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos szöveg, mert mielőtt a gyakorlatban is megvalósítanák ezt az alapot a tagállamok, tudniuk kell, hogy ez milyen szabályok szerint történik. Nagyon fontos tehát az, hogy ismerjék a tagállamok a a kidolgozás formális szabályot, enélkül ugye nem lehet létrehozni az alapokat. De ezért nagyon fontos, hogy mi hamarabb meglegyen ez. A tagállamok már egyébként munkálkodnak ezen, tudják, hogy a szabályok nem szoktak nagyon változni. Ezt már, erről már többször esett szó velük is, nem igazi újdonság, logikusan következnek ezek a szabályok a jelenlegi alapokra vonatkozó szabályokból. strukturális alapokkal is harmonizáltuk ezeket a szabályokat, illetve a pénzügyi szabályzat összes szabályával harmonizálnak, tehát nem teljesen ismeretlen a dolog a, a tagállamok számára, de tényleg nagyon fontos az, hogy minél világosabbak legyenek a szabályok, és a bizottság is ezen keresztül ellenőr, ellenőrizheti majd a tagállamok munkáját. Ezért aggodalommal halljuk azt, vagy hallottuk azt az imént, hogy a, hogy a parlament szeretné kiterjeszteni két hónappal a felülvizsgálati időszakot, mi szerettük volna, hogyha 2014-ben ezt a dolgot tető alá hozzuk, még a eh, tagállami programokat eh, nem hozták létre. Nem szeretnénk, hogyha ok nélkül elhalasztanák eh, ennek az aktusnak a meghozatalát. Alapvetően szakmai vagy technikai jellegű aktusról van szó. Most a tartalomra térnék rá. the act contains uh, the first act, and then my colleague will... Uh... Nézzük az első aktust, és aztán pedig majd a, a kollégámnak adom át a szót. Na nézzük az első aktust, négy fejezet van benne, az első az általános rendelkezésekről szól, definíciók vannak benne, egyszerű a dolog. Aztán második fejezet és a harmadik fejezet a leglényegesebb, a felelős hatóságról szól a második fejezet, tehát mi a felelős hatóság munkája, hogy lehet ezt kijelölni, hogyan kell a tagállamnak tehát kijelölni a felelős hatóságot, illetve hogyan kell felülvizsgálni a felelős hatóság kijelölését, és mit kell tenni a tagállamnak, hogyha nem megfelelően működik a felelős hatóság. Aztán a felős hatóság feladatáról is szó van itt. A második szakaszban mi történik, hogyha a felelős hatóság felhatalmazást ad. A harmadik szakaszban részletes magyarázatot láthatunk arról, hogy a felelős hatóság állami beavatkozással kapcsolatban milyen kötelezettségekkel rendelkezik, általános elveket, elvekről olvashatunk itt arról, hogy a különböző e, elbírálásoknak mennyire nyílt folyamattal kell, folyamat útján kell e, végigfutni, stb. stb. Harmadik fejezet következik. Az ellenőrző hatóság jogállásáról és az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségekről olvashatunk itt. A különböző gondokról hogyan kell a bizottság felé beszámolni a negyedik fejezet záró rendelkezések címet visel, viseli, ez is egy elég egyszerű fejezet. Ennél részletesebben nem szeretnék erről beszélni. Ami a, a, azra vonatkozik, hogy miért, hogy hogyan lehetne felgyorsítani ezt a folyamatot, ezzel kapcsolatban szeret, szívesen válaszol a kérdésekre, most pedig átadnám a kollégámnak a szót. Köszönöm. Jó, good morning. <clears throat> Jó reggelt kívánok! kolléganőm elmondta, hogy ez a tájékoztatással kapcsolatos anyag, kiegészítő anyag az alap jogi aktus mellett, és ennek a célja az, hogy az alapvető célokat és intézkedéseket közé tegyük, hogy tájékoztassuk a nagy nyilvánosságot erről részletesen. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust egy végrehajtási aktus egészíti ki, amely elmondja, hogy hogyan kell használni a kékzászlókat, stb. copyright. Elmondjuk azt, hogy az alapokat hogyan kell használni, ez nagyon fontos a számunkra. Így meghatározzuk, hogy a tagállamokra nézve milyen követelmények léteznek, hogy hogyan tájékoztassák a kedvezményezetteket. És itt kötelezettségeket fogalmazunk meg a tagállamokra nézve. A szabályokat 2013 őszén, aztán 2014 februárjában szakértői munkacsoportokban beszéltük meg, és a július 6-i, bocsánat, mondja ezt, szóval a július 6-i belbiztonsági szakbizottsági ülésen fogadtuk el, és a júliusi elfogadását követően elküldtük a parlamentnek és a tanácsnak. Részletes szabályok ezek, a tájékoztatást veszik alapul, illetve a szabályainkat ezzel kapcsolatban, a pénzügyi rendeleteket, a horizontális rendeleteket, valamint a strukturális és beruházási alapok szabályait. Figyelembe kell vennünk azonban azt is, hogy az alapjainknak milyen sajátosságai vannak, mekkorák, tehát az arányosság elvét is alkalmaznunk kell azért, hogy administratív terhekkel ne terheljük túl a tagállamokat. Így vannak olyan dolgok is, amelyekről a tagállamok maguk dönthetnek de az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét mindig alkalmazniuk kell. Ami az alapok természetét illeti, hát lehet, hogy vannak kényes kérdések is, és ezért bizonyos fokú bizalmasságra, titoktartásra is szükség van. Az, az alapvető adatvédelmi szabályokat tiszteletben kell tartani de átláthatóságra és egyenlő bánásmódra is szükség mert ezeket az elveket is végig alkalmazni kell. Négy kötelezettségcsoportot fogalmazunk meg, ez a tagállamokra vonatkozik. Egyrészt a tagállamok kötelesek a lehető legszélesebb körben és minden lehetséges eszközzel tájékoztatni kell a nemzeti programok egyes elemeiről és arról, hogy hogyan szeretnék ezt végrehajtani ami pedig a kedvezményeket illeti, tudomásul kell venni ők azt, hogy uniós hozzájárulást kaptak, írásban valahogy, tehát ezt jelöl, jelölniük kell. De hát fel kell tültetni azt, hogy a bizonyos projekthez uniós forrásokat használtak fel. Tájékoztatni kell az összes lehetséges kedvezményezettet, az alapokról, arról, hogy hogyan használhatják ezt fel. Tehát egyenlő álláspontban kell őket részesíteni. A kedvezményezetek maguk pedig kötelesek tudomásul venni, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak. A tájékoztatással, illetve közététele kapcsolatban. Elnök közbeszól, kérném szépen, fejezze be felszólalását. Be is fejeztem. Uh, the floor is open. Akkor most megnyitom a uh, vitát, Wikström asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak a tájékoztatást. Erre szükség volt. A két felhatalmazáson alapuló jogi aktust július végén mutatták be a parlamentnek, és ez automatikusan hatályba lép, hogyha nem lépünk fel ellenvetéssel. Véleményem szerint létfontosságú az, hogy demokratikusan megvizsgáljuk ezeket az anyagokat teljes mértékben. Ez az első alkalom, hogy megbeszéljük ezt az anyagot itt, és ezért egyetértek hogy persze, hogy zökkenőmentes eljárásra van szükség, de technikai részletekről van szó, és az ördög a részletekben rejlik. Mi azért vagyunk itt, hogy mindent megvizsgáljunk, ami a bizottság tollából származik. És ezért ragaszkodom ahhoz, hogy az idevágó szabályunkat alkalmazzuk, és teljes mértékben megvizsgáljuk az anyagot. Köszönöm, Wikström asszony. Kérem még valaki szót. de Mera úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon figyelmesen hallgattam végig a két beszámolót a bizottság szakértőitől a delegált aktusokkal és a rendeletekkel kapcsolatban. Be kell valljam, hogy ez a és be kell valljam, hogy ez a magyarázat egy kicsit hosszadalmas és bonyolult volt, viszont ez egy rendkívül fontos dolog a parlament és a szakbizottságunk számára is nagyon fontos téma ez. Egy intézmény közi vita folyik a delegált aktusokról, illetve a végrehajtási aktusokról, ezt még nem zárult le. Talán többen is vannak, akik nem tudják, hogy amikor amikor az 539 per 2001-es rendeletnek én voltam a jelentéstevője, ez a vízumokról szól, akkor nagyon intenzív jogalkotási munkát folytattam három éven keresztül. Gyakorlatilag az összes frakcióval sikerült egy alap elvi megállapodást kötni, viszont a bizottsággal gond volt, a bizottsággal való együttműködéssel. A delegált aktusok és a végrehajtási aktusok alkalmazásával kapcsolatban vitáztunk. A parlament végül győzedelmeskedett, a bizottság a bírósághoz fordult, tehát az Európai Bírósághoz vitte ezt a ezt a kérdést, és még továbbra is folyik az ügy. De most hallottuk a, az utolsó hozzászólótól, hogy a migrációs alappal mi a helyzet. Ezt hallottam. Ezt a rendeletet kiegészíti majd egy végrehajtási aktus. Hát ezt meg kell magyarázni. Antoine felé fordulok majd, hogy ezt magyarázz el nekem. A bizottság ugye a bírósághoz fordul, hogyha gondja van a mi értelmezésünkkel, Viszont itt Gyakorlatilag a parlament álláspontját hallottuk viszont a bizottság szájából. Ennyit szerettem volna mondani. Kicsit nyugtalanít a dolog, köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Biztos vagyok abban, hogy a titkárság majd megadja a szükséges tájékoztatást. Van még valaki, aki szót kér? Önök is tudják, hogy a koordinátorok ma reggel megvitatták már ezt a kérdést, és majd a következő koordinátori ülésen döntenek az halasztásról, illetve az ezzel összefüggő kérdésekről. Ha senki más nem kér szót, megkérdezném a bizottságtól, hogy kíván-e szólni. Ha nem, akkor mindenkinek köszönetet mondok, és akkor átugrok a következő napi rendi pontunkra. Az Európai Belbiztonsági Stratégia végrehajtásának utolsó végső jelentése. Van egy végső, végleges jelentésünk az Európai Bizottság részéről. Filip Zareka úr jött el hozzánk a DJ Home-tól, és meg is kérem őt arra, hogy vezesse fel nekünk ezt a végrehajtási jelentést. Utána pedig megbeszéljük ezt a témát. Ezt a témát egyébként a következő koordinátori ülésen újra megvitatják. Tehát, Szoléka úr, a szó. Nem látom önt. Jó reggelt kívánok! A belbiztonsággal foglalkozom a Digi Home főigazgatóságon, és nagyon nagy öröm a számomra, hogy a Libe Szakbizottság tagjainak elmondhatom, hogy milyen eredményeket rejt magában a 2010-2014-es Európai Uniós Belbiztonsági Stratégia. A parlamentnek és a tanácsnak jelentünk ebben az anyagban a parlament tavaly felhívta, felkérte a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy új belbiztonsági stratégiát 2015-2020-ra. A 2636-os határozatában a bizottság magához ragadta a kezdeményezést, és úgy döntött, hogy eleget tesz a kérésnek. Az Európai Tanács is, mint ahogy önök is tudják, arra kért bennünket arra, hogy arra kért bennünket, hogy stratégiai iránymutatásokban tegyük napra készé a stratégiánkat. Tehát az anyagunk a múltba pillant, és megnézi az elmúlt öt év munkáját, de emellett előre is néz, megnézi, hogy milyen kihívásaink vannak. A cél az, hogy az Európai Parlamenttel és a tanácssal, valamint a tagállamokkal és a magánszférával, a civil társadalommal és a tudományos élettel egy vitát indítsunk útjára, és elmondom, hogy hogyan fogjuk ezt megszervezni. Először nagyon röviden megnézném, hogy az elmúlt négy évben mit értünk el. és azért mondom ezt, mert ez az ugródeszka a következő évekhez. Lehet, hogy már átnézték az anyagot, és ott az áll, hogy jogalkotói és operatív szinten is erősítettük azokat az eszközöket, amelyek védik a társadalmat, a gazdaságot, valamint az európai szintű állampolgári jogokat. Az igazságügyi és rendészeti együttműködés a tagállamokkal, valamint az uniós ügynökségekkel megerősödött, és ez operatív eredményeket hozott a határokon átnyúló együttműködésekben, nyomozásokban. Az egyik legnagyobb eredmény az volt, hogy elindi, elindulhatott az a szakpolitikai ciklus, amely a bűnüldözésre vonatkozik. Az Europol és a Eurojust, valamint az OLAF működött közre. A meglévő kapacitásainkat megerősítettük, például képzések révén, melyeket a CEPOL biztosított, de emellett technikai információcsere eszközöket is létrehoztunk, az új SIS például. Új jogalkotói javaslatok is születtek 2010 és 2014 között, például az emberkereskedelem, a kiberbiztonság, a tengeri biztonság, valamint a bűnözői forrásokból származó pénzek kezelése témájában, az áldozatok védelme témájában, és a többi, és a többi. Ezen az alapon, valamint az Európai Parlament határozata, valamint az Európai Tanács stratégiai iránymutatása alapján bizottság egy konzultációs folyamatot indított el, és a jelentés második részében ezt is feltüntetjük. A bizottság véleménye a jelentés második részben szerepel. A folytonosságot szeretnénk biztosítani, de emellett módosításokra is szükség van. Meg kell erősítenünk a jól működő dolgokat, viszont változtatnunk kell ott, ahol a fejlemények módosításokat követelnek meg. Tehát a jogalkotói, a jogi aktusok végrehajtása fontos, emellett a gyakorlati együttműködés erősítése is, másrészt viszont új módon kell fellépni ahhoz, hogy védjük a társadalmat, valamint az uniós állampolgárok jogait. Tehát felül kell vizsgálnunk cselekvéseinket, azért, hogy az új kihívásokat és az új fenyegetéseket figyelembe vegyük, de szem előtt tartva az jelenlegi ISS öt célkitűzését. Hiszen ez az öt cél a legnagyobb biztonsági kihívásokra vonatkozik. Emlékeztetnék arra, hogy melyek ezek. A nemzetközi bűnöldözői hálózatok felgöngyölítése, a toborzás, a bűnözők toborzásának a megszüntetése, a kiberbiztonság erősítése, a határigazgatás, valamint az Európai Unió állóképességének növelése katasztrófákkal szemben. Egy új megközelítés módra van szükség ezen öt célkitűzésre nézve, és ezért az Európai Bizottság a jövőben az által beazonosított négy pillére összpontosít. A az információ, az innováció, valamint a nemzetközi együttműködés tartoznak ide többek között. Főleg arra összpontosítanék most, hogy eh, az eh, hát hogyan szeretnénk továbbra is központban, eh, középpontban tartani. További erőfeszítésekre van szükség, mert az alapjogokat továbbra is integrálni kell a szakpolitikánkban. A biztonsági cselekményekhez további támogatásra van szükség. Be kell azonosítani, hogy melyek azok a területek, amelyeken közösen léphetünk, és be kell azonosítani, hogy a jogalkotói javaslataink hogyan lehetnek fenntarthatóbbak. Már el is indítottunk egy újfajta együttműködést az alapjogi ügynökséggel. E, ez az ügynökség egyébként együttműködött velünk az elmúlt hónapokban azért, hogy megnézzük, hogyan lehetne jobban integrálni az alap alapvető jogokat napi munkánkba, valamint a jogalkotói kezdeményezések előkészítésébe is, mely javaslatokat aztán elküldünk a parlamentnek és a tanácsnak. A másik célkitűzés, melyet beazonosítottunk az alapjogok mellett, az, hogy hogyan lehetne jobb kapcsolatot teremteni a kül- és belpolitika között Most már a bel és a, belső és a külső biztonság fogalma nem választható el egymástól. Meg kell néznünk azt, hogy melyek azok az országok, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek az Európai Unióra. Ez a stratégiánk szerves része kell, hogy legyen. Beszéltem az innovációról is, említettem az innovációt is. További lépésekre van szükség, többet kell tennünk annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználjuk az innovációs és kutatási lehetőségeket, melyek a magánszektorban rejlenek, és az igazságügyi hatóságok ezeket az eszközöket használhatnák aztán. Van egy harmadik komponensünk is, ez egy mindenen átívelő célkitűzés, az, hogy a belbiztonságot, belbiztonság esetében a belbiztonsági szakpolitikát más szakpolitikákkal össze kell kapcsolni, szinergiákat kell teremteni a különböző szakpolitikák között. Meg kell nézni azt, hogy mely politikai területeknek van kihatása az európai belbiztonsági politikára. A jelentésben beszélünk például a közlekedésről, szállításról, de a gazdaságról, adókérdésekről is. És ilyen kontextusban a bizottság újra szervez lesz egy szolgáltközi csoportunk, melyben a bizottságnak az összes olyan szakbizottsága képviselteti magát, mely foglalkozik a belbiztonsággal. De más érdeket, feleket is be kell vonnunk ebbe a folyamatba. Nem is kell megemlítenem azt, hogy az Európai Parlamenttel, a tanácsal és a tagállamokkal is tárgyalnunk kell. A kommunikáció célja az, hogy az Európai Belbiztonsági Konszultatív Fórum elinduljon, ezt szeretnénk elindítani az új stratégiánkkal. Cél az, hogy az összes érintett felet összehozzuk, beleértve a hatóságokat, de a civil társadalom és a magánszféra is képviseltetni itt magát. Ez egy multidisciplináris megközelítés, a munka pedig egy olyan konferencián kezdődik, amelyet a bizottság a tanács olasz elnökségével együtt szervez meg. Szeptember 29-én kerül erre sor. És eh, Moraes eh, elnök mm, a plenárison jelen is lesz, szólni fog a jelenlévőkhöz. De az önök szakbizottságának más tagjait is meghívtuk erre a konferenciára. A konferencia címe védeni társadalmunkat, illetve állampolgáraink jogait, megújítani a belbiztonsági stratégiát. Ez a konzultatív fórum munkának a lényege is, annak a fórumnak, amelyet szeretnénk elindítani. Elnök asszony, ha megengedi, akkor itt abba is hagyom, de még megemlítem azt, hogy egy nyilvános konzultációt útjára indítottunk, július 4-én kezdődött ez meg, a DigiHome honlapján ö, láthatják ezt, október 3-áig tart a nyilvános konzultáció, és természetesen mindenkit meghívtunk erre. Nagyon sikeresnek mondható már most is ez a konzultáció, de reményeink szerint még többen hozzájárulnak ehhez a konferencia során. Várjuk az önök véleményét, elképzeléseit, várjuk a tisztelt tagok véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a tartalom, illetve hogy milyen kihívásokkal kell foglalkozni egy ilyen közös stratégiában. És reménykedünk abban, hogy a parlament teljes támogatását megkapjuk ahhoz, hogy elkészíthessük a jövőbeli kommunikációnkat, melyeket a tervek szerint majd 2015 első negyedéve végén adunk közre. Elnök asszony, itt abba is hagyom, és örömmel válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm. Köszönjük szépen. Több kollega is szeretne hozzászólni. Elsőként Kökhop úr parancsoljon. Gondolom többen szeretnének hozzászólni ezen a ponton, elnök asszony. Először is elmondanám, hogy sajnálatosnak tartom, hogy a bel biztonsági stratégiánk Tudjuk, hogy az iszlám állam az ISS és hát sajnálatos mód, na, sajnálatos ez az egybeesés, hogy a, a, belső bebiztonsági stratégiánk rövidítése ISIS, ugyanúgy, mint az iszlám állam korábbi neve, ami szintén ISIS nem tudom, hogy gondolom ők nem akarnak rajta változtatni, akkor talán nekünk kellene változtatni. Ne egy terrorista szervezet eh, neveit viselje ez. Komolyra fordítva a szót, kiragadnék egy pár fontos elemet. Úgy tűnik számomra, hogy az évek során több olyan dolgot tettünk, amelyeket eh, ellenőrizni kell, frissíteni kell, át kell világítani, hogy működnek-e. Fölhívnám különösen a figyelmet a nemzetközi bűnözés kérdésére, illetve a közös nyomozó csapatok kérdésére. Ennek az előadó én voltam ebben a parlamentben. Akkor vezettük ezt be. Szerintem hasznos volt ez az újítás, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy kihasználtuk a benne lévő rejlő lehetőségeket a közös nyomozó csoportok alkalmazása szerintem elterjedtebb kell, hogy legyen. A, a, a, tudjuk, hogy napjainkban mennyire komoly veszélyt jelent a terrorizmus. Egy radikalizációs felvilágosító hálózat is szerepel ebben a stratégiában. A különböző tagállamok közötti együttműködés ez hogyan egyeztethető össze? Tudom, hogy az Egyesült Királyságban, az én hazámban például ezen a téren nagyon sokat tettünk, teszünk, mert a saját európai polgáraink radikalizációja azoké, akik külföldön, konfliktusos területeken elképesztő módon viselkednek, ez sem a hazájuk arculata, sem az Európai Unió szemára nem túl jó, és át, általában véve is elfogadhatatlan világszerte. Ezek, akik vissza kívánnak térni az Európai Unióba, a hazájukba. Mi a stratégiánk ezzel kapcsolatban? Több tagám is azt mondta, hogy mindent ők tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezek a radikális elemek ne térhessenek haza. A, az stateless person, az az állam nélkül maradt eh, emberek kezelésének a kérdése is felmerül ez ügyben, Nem tudom, hogy ez hogyan kapcsolódik ez a kérdéshez. Végezetül, tényleg csak utolsó eh, pontként a kiberbiztonság, tehát az internetes biztonság kérdésével kapcsolatban annyit kell, hogy mondjak, hogy az Európai Unió, úgy általában mi mindig le vagyunk maradva, a terroristák, a bűnözők, a kibertérben, a számítógépek internetes világában jóval otthonosabban mozognak, mint mi. Fel tudunk mi nőni ehhez a feladathoz? Vajon? És az internet szabadságát hogyan tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy nagyon fontos, amit tennünk ezzel kapcsolatban a, a mai világban ne felejtsük el, hogy az online pedofil tartalom óriási problémát jelent, amelyel azt hiszem, hogy komolyabban kellene foglalkoznunk. Védenünk kell a gyerekeket, az interneten is, és bizony igenis üldözni kell azokat, akik eh, ezekért eh, felelősek. Köszönjük Kirkhope úr, López Aguilar következik, kérem, hogy próbálják rövidre fogni, két-három perc közé. Még heten kértek szót ugyanis. Aguilar úr parancsolja. Ah, Na köszönöm elnök asszony, én valóban rövid leszek. Először is szeretnék eh, köszöntet mondani Szoreka úr bevezetőjéért, a bebiztonsági stratégiánkkal, ha jól emlékszem, a spanyol elnökség, soros elnökség alatt kerül bevezetésre. 2010 első felében. És most um, arról hallhatunk, hogy az elmúlt négy évben hogyan alakult ennek a végrehajtása. És a kérdés az, hogy milyen javaslataink vannak arra, hogy javítsunk ezen a stratégián. Hiszen célunk az, hogy az Európai Parlament képviselői hozzájáruljanak ahhoz, hogy a belbiztonsági stratégia még jobbá váljon az elkövetkezendő években. Először azonban azt szeretném hallani az Európai Bizottságtól, hogy ők hogyan látják azt a hozzáadott értéket, amelyet az Európai Unió fellépése biztosított ezen a területen, Nem most először beszélünk erről, éppen ellenkezőleg nagyon sokat beszéltünk már erről. És ami talán még fontosabb, írásban is, állásfoglalásainkon keresztül, véleményeinken keresztül hangot adtunk annak, hogy számunkra mik a legfontosabb kérdések. A Libe szakbizottság például alaposan vizsgálta az európai polgárok, azt, hogy az európai polgárokat tömegesen megfigyelték az amerikai hatóságok. Kérdésem tehát Szoreka úrhoz, a Libia szakbizottság eddig véleményét milyen mértékben sikerült figyelembe venni. A belbiztonság és a migrációs politika között először is különbséget kell tenni. A migrációs politikával szembeni negatív megközelítést valahogy el kell küzdeni, hiszen nagyon úgy tűnik számomra, hogy a tendencia az, hogy a migrációs kérdéseket a bebiztonsági eh, kihívásokkal összekeverjük, vagy a migrációt is sokan úgy állítják be, hogy az Európai Unió belbiztonságára leselkedő veszélyez, amikor pedig eh, alapvet, az alapjogokról eh, beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy mennyire sikerült tudatosítani az emberekben, a közvéleményben, hogy az Európai Uniónak van ilyen stratégiája. Tudják -e ezt világszerte, Európa szerte és a tagállamokban. E, az Európai Parlament több konferenciát is tartott ebben a témában. Fél évente legalább egy olyan konferenciát tartottunk, rendeztünk, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és negyedsorban, ami nagyon fontos, az Európai Bizottság milyen mértékben vette figyelembe az elkövetkező évekre kidolgozott belbiztonsági stratégiát, tehát milyen mértékben vette figyelembe az Európai Parlament azon véleményét, amelyet a plenárison itt a szakbizottságban, mint a plenárisan elfogadott állásfoglalásainkban fektetünk le, és amely tükrözte az európai polgárok tömeges megfigyelési botrányával kapcsolatos következtetéseket, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió intézményeinek, külképviseleteinek a védelmét az ellen, hogy a, a, a mi kommunikációnkat lehallgassák, kémkedjenek az európai intézmények eh, ellen. Tehát mennyire vitték, vették figyelembe a véleményünket. Köszönjük López Aguilárnak ezt a valóban tömör és rövid hozzászólást, a listát le kell zárnom. Most felolvasom a hozzászólók listáját, és ezzel lezárom a listát. És tényleg mindenkit kérek, hogy próbálják rövidre fogni, két percben korlátozni. A hozzászólás nélkülben nem lesz alkalom arra, hogy választ kapjanak. Albrecht, Mrs. Gomez, Mrs. Metzola, Mr. Zdechovsky, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. Ők szerepelnek tehát a listámon. Valaki még? Jó akkor most zárom le a listát, és Bóni úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen igazgató úrnak a beszámolót, fontos dolgokat hallottunk, jól sikerült a beszámoló, új gondolatok is megjelentek. Három kérdésem lenne. Drámai események történtek az elmúlt hetekben Szíriában és Irakban az iszlám állammal kapcsolatban kérdezem, hogy a bizottság mit tervez tenni a bizottsági, a, be, a belbiztonsági tervben, vagy stratégiában szerepele majd ezeknek a harcosoknak, foglalkoznak-e majd ezekkel a harcosokkal? Mi a helyzet a PNR adatokkal, ez a második kérdésem, nem tudom, hogy az új módosított jogszabályokat már lehet-e alkalmazni, avagy az ukrajnai helyzettel foglalkoznak-e. Az oroszok hogyan vélekednek arról, hogy bizonyos repülőgépjáratokat vagy más utazási módos, módokat kivesznek a, a megállapodás hatája alól. Harmadik dolog, Az adat megtartással kapcsolatban kérdezném, hogy mit tervez a bizottság? Ezek fontos dolgok, a belbiztonsági stratégia szempontjából nem lényegtelen. Köszönöm, Albrecht úr. Köszönöm. Megköszönöm igazgató úrnak a beszámolót. Ez egy végrehajtási, végrehajtásról szóló jelentés, vagy záró jelentés. Valójában itt nem jelentést látok, hanem mindenféle homályos terveket. Ezt azért leszögezném mégiscsak. Kirkhope úr gondolatához kapcsolódnék, Milan a közös nyomoz, nyomozati vagy nyomozási csoportokkal ezekről, hogy egy szó sem eszik, esik, pedig ez lenne a ez lenne a közös európai rendészetnek legfőbb feladata. Hol van itt a stratégia? Hol valósul ez meg? Ez fontos lenne aztán kiberbiztonság. Egyáltalán nincsen semmilyen rendszer szintű megoldás arra, hogy hogyan lehet hatékonynak lenni a kiberkörnyezetben, a kibertérben. Szerintem ebben a jelentésben túl sok okos dolog nem olvasható. Itt ugye arról van szó leginkább, hogy egyéneket, egyéneket próbálnak fellelni. Ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Még egy dolog. Idén június 20 30-án jelent ez meg, ez a jelentés. Három hónappal ezelőtt volt egy fontos európai bírósági ítélet arról, hogy az adat, arról, hogy kockázatot jelenthet a személyes adatok megtartása, és ez nem felel meg az Európai Unió alapjogi kartájának, kartája bizonyos cikkeinek, a 7-es és a 8-as cikkeknek. Itt a jelentésben leírják azt, hogy igen, ennek az ítéletnek hatása lesz a jövőbeli megfontolásokra, de hát Ebben a jelentésben még mindig azt kérik, hogy ezeket az adatokat tartsuk meg általános jelleggel vakon, és azt kérik, hogy a PNR adatokat ugyanúgy tartsák meg, és ugyanúgy adják át, mint ahogy önök mindig is gondolták, elemzés nélkül, általános jelleggel. Nem is tudom, hogy mit fog erre a kérdésre válaszolni. Ezek alapkérdések, a bizottság hogyan válaszol erre? Ja, a bíróság feltett kérdéseket, nem lehet ezt ignorálni, hát ez botrány lenne. Ez egy ítélet, egyértelmű határokat szab meg a bíróság. Köszönöm, Gomes asszony. Köszönöm. Nem csak erről a jelentésről szeretnék beszélni, hanem arról is, hogy ugye készülőben van egy nyilatkozat, egy közlemény. Kérdésem lenne, mi a helyzet a visszatérő dzsihadistákkal? Tehát mi, helyzet, mi a helyzet azokkal a dzsihadistákkal, akik visszatérnek a harcokból, és európai lakosok, ugye? Milyen szándékaik vannak velük kapcsolatban? Nyilvánvaló, hogy bűnszervezetekkel működnek együtt, tehát, hogyha megakadályozzuk azt, hogy visszajöjjenek, akkor gyakorlatilag bűnöző sorba taszítjuk őket. Mit gondolnak erről? aztán mit tesznek egy olyan esetben, mint például, hogyha ebola járvány tör ki, és mondjuk eléri Európát, a DG Home hogyan működik együtt a bizottság más főigazgatóságaival, hogyan gondolják megvalósítani a prevenciót amit most tapasztalunk, azt már hónapokkal ezelőtt elő lehet, lehet, erről lehetett le, látni, viszont az Európai Unió semmit nem tett, hogy ezt megakadályozza. Például miért nem lehetett a repülőtéri alkalmazottakat felkészíteni arra, hogy mi a teendő? Aztán Mi a helyzet a bíró és rendőrségi együttműködéssel? Elképzelhetőnek tartja, hogy bizonyos jogi rendszerek az EU-ban lehetővé tegyék, vagy lehetővé tegyék azt, hogy mondjuk korrupció, vagy adó csalás, adó elkerülés elkövetőit vel úgy foglalkozzanak, hogy ez megakadályozza a bírói munkát. Ott van például Bernie Eccleston esete Németországban. Ez nyilván hatással lesz majd a végső ítéletre. Még egy dolog. Mi a helyzet a megszorító intézkedésekkel? vannak olyan tagállamok, nyilván azokra gondolok, akiket komolyan sújtanak a megszorító intézkedések, például Portugál, tehát ezek az államok teszik a dolgokat, koordinációs feladataikat ellátják, a tengeri, a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Mi a helyzet ezekkel a tagállamokkal? Köszönöm, Medzola képviselő következik. Köszönöm szépen. Máltaiul szoktam beszélni, de hát nincs ma tolmácsolás, úgyhogy angolul folytatom. Köszönöm Szoreka úrnak a beszámolót, örülök, hogy ma ellátogatott ide hozzánk. A külföldi harcosokról, a dzsihadistákról szeretnék beszélni. Egyre többször hallunk arról, hogy EU-s lakosok, EU-s polgárok utaznak Szíriába, illetve a közel-keletre, hogy ott részt vegyenek az úgynevezett dzsihádban, és, az, és aztán a propaganda részévé várjanak, hát ez egy nagyon nyugtalanító jelenség. Úgy tűnik, hogy a bizottság gondolt arra, hogy ezzel kapcsolatban egy radikalizációs hálózatot dolgozzon ki, tehát bizonyos lépések már történtek, a radikalizáció és a deradikalizáció jelenségevel próbálnak foglalkozni, de sürgősen kéne ezt megtenni. Ugyanakkor az alapjogokat is természetesen garantálni kell, illetve meg kéne vizsgálni azt, hogy a jövőben milyen lépésekre lesz szükség, illetve a belbiztonsági stratégiában a jövőben hogyan kell ezzel foglalkozni. Köszönöm. Zdehovszki úr. Köszönöm. Köszönöm Szoreka igazgató úrnak ezt a kiváló beszámolót. Sajnos egyet kell értenem Albrecht úrral. Az elhangzottak legnagyobb része elég általános jellegű, nekem pedig konkrét kérdéseim lennének. a harcosokról kérdeznék, hogyha vannak cseh vagy szlovák harcosok az ukrán-orosz konfliktusban, vagy háborús bűnöket követtek el, akkor vajon a DG Home ezeket hogyan kezeli? Mi a teendő, hogyha ezek a személyek visszatérnek az EU-ba? Lehet-e itt koordinációra számítani a bizottság részéről? A nyárom, azzal foglalkoztam, hogy a gyakorlatban a koordinációt feltérképezzem, hogyan is működik ez. Ellátogattam a cseh rendőrséghez, megnéztem, hogy a különböző rendőri szervek között hogyan folyik a koordináció. Nos, az információ csere a német rendőrség és a cseh vagy a máltai rendőrség között. kilencven hat napot vesz igénybe, és mindez az internet korában. Tehát 96 napra van szükség az információ cseréhez. Utalt az imént az innovációra. Többször is. De miről van szó? Mire gondol? Kérem, hogy küldjön erről egy listát, milyen innovatív technológiákat és intézkedéseket használnak ezen a területen, illetve milyen újdonságokat kezdtek el alkalmazni az elmúlt négy évben. Kirkosz úr következik. Köszönöm, του κυρίου Σορέκα και μας έδωσε την a να Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőségünk van arra, hogy ma megbeszéljük ezt a témát. Három megjegyzésem lenne. A válság időszakokban ö, láthattuk, hogy a nemzeti hatóságok, szolgálatok együttműködése nehézkes volt. Ezt a problémát hogyan szeretnék kezelni? Beszéltek az irányításról, mechanizmusokról, stb., de az egy dolog, de a tagállamok közötti együttműködés is nagyon fontos. Erről szeretnék hallani. A második megjegyzésem pedig a környezetekkel kapcsolatban a környezeti katasztrofákra vonatkozik. Láttuk, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon nagy problémák vannak, milyen szabályokat szeretnének erre vonatkozóan megalkotni. Harmadik megjegyzés. Ha megnézzük a szomszédságunkat, az uniós szomszédságot, főleg délen és keleten, és a menekült áradatot, hát ugye már jó ideje próbálunk erről beszélni, vitázni, beszélünk a menekültek befogadásáról, arról, hogy mi fogadjuk be, vagy pedig küldjük tovább a szomszédos országokba, ez egy dolog. De közben nem tudunk megküzdeni az olyan jelenségekkel, mint például az idegen gyűlölet és a rasszizmus. Thank you, Mrs. Pinelli. Köszönöm, Spinelli asszony. Mrs. Spinelli. A proposito, grazie, a proposito. Köszönöm szépen. Kapcsolódnék ahhoz, hogy a parlamentnek itt mi lehet a szerepe. Nos, ne felejtjük el azt, hogy az alkotmányügyi szakbizottság mit tett azért, hogy a parlamentnek tényleg legyen beleszólás ebbe a kérdésbe, és ne csak tájékoztassák. Egy időközi bizottságot állítottak ugye föl, a krim szakbizottságot, Áfánó úr dolgozott itt, a mafiával kapcsolatban nagyon komoly nyomozati munkát végeztek, Kérdésem, hogy ezt a szakbizottságot, vagy albizottságot nem kéne életre támasztani még egyszer. Második kérdés. Mi lett a sorsa annak a munkának, amit létrehozott ez az albizottság, hogyan jutott ez el a DG Homehoz? Ez fontos Olaszországnak is, de az egész EU-nak, hiszen a maffia európai jelenség nagyon sok bírát, vagy bírót fenyegetett már meg halálosan az olasz maffia. Azt szeretném kérni, hogy ne legyenek olyan rossz példák, mint az USA-ban a visszatérő harcosokkal kapcsolatban. Európában is voltak ilyen hibák, hogy Európában is voltak titkos letartóztatások vagy fogoltartások. Nem tudom, hogy van bizonyos ok a sürgősségre, de azért léteznek még ilyenkor is alapjogok. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Vezsi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Itt ebben a szakbizottságban mindannyiunk számára fontos a biztonság, illetve az európai polgárok biztonsága, és általában az Európai Unió területén élők emberi jogainak védelme. A tagállamok biztonságpolitikája egyre nagyobb fontosságot szentelnek az emberek alapjogaiknak, és hát azt hiszem, hogy itt az arányos egevét kell figyelembe venni. Két szomorú példát hoznék arra, hogy mennyire égető probléma ez. Sajnálatos módon Jó mutatja ez a mai alkalom is, hogy a belbiztonság mennyire veszi figyelembe ezeket a problémákat. Azt kell, hogy mondjam, hogyha megengedik nekem azt, hogy ilyen keményen fogalmazzak. A szép szavakon túl itt az ideje annak, hogy levonjuk a mérleget, és megalapítsuk, hogy pontosan mit értünk el, mit tett, mit tett és tehet az ENSZ, a nemzetközi szervezetek, a civil szervezetek, illetve az alapjogi ügynökségek. Alapvetően éppen ezért lenne egy konkrét kérdésem. Az Európai bizottság mikor fog végre következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy a biztonságpolitikánk milyen következményekkel jár. Hogyha lesz egy feláll egy ilyen vizsgálóbizottság, azt hiszem, hogy az ebben részők munkája megint csak zártatók mögött zajlik, ez egy titkos munka. Ez az Európai Unió és tagállamai egyre fokozatosan kilábalnak eh, a gazdasági és szociális válságból. Nos, nem tudom, mire alapozzák ezt a megállapítást, hiszen a statisztikák eh, az ellenkezőjét eh, mutatják, hiszen egyre nő a munkanélküliség, illetve a szegénység is egyre aggasztóbb méreteket ölt. Köszönjük, Mayer asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! A belbiztonsági stratégia célja foglalkozni a radikalizmussal. Ezzel kapcsolatban egy sor kérdést intéznek a bizottsághoz. A, hogyan néz ki a veszély az Európai Unióból nézve, hogyan néznek ki a, a strukturális intézkedések, hogyan néz ki a határellenőrzés. Ez nemzeti feladat és kérdés az, hogy a bizottság nem tartja kívánatosnak azt, hogy a terrorizmus elleni harcban strukturális határellenőrzésekkel támogassa a tagállamokat, hogy felvegyük a harcot a terroristákkal szemben. Köszönöm szépen minden kollégának a felszólalást. Most Szoreka úrnak adom meg a szót. Egy sor kérdést intéztek önhöz, viszont kevés az ideje. Próbálja megválaszolni a lehet, lehetőleg a legtöbb kérdést a legrövidebb időn belül. Az Európai Parlament a korábbi stratégiára vonatkozóan egy állásfoglalást fogadott el. A kérdés az, hogy mi legyen most, mit kell tennünk, milyen hozzájárulást nyújtsunk az új stratégiához. Biztos vagyok abban, hogy ez a téma újra felbuka majd. Megadom a szót Szoreka úrnak, kérem szépen. Thank you very much, Madam Chairperson, and let me... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szíves köszönetet mondok eh, a bizottság eh, minden olyan tagjának, mely felszólalt, eh, hogy elmondja véleményét, hangot adjon aggájainak. Pontosan ez a célja a kezdeményezésünknek is. Elismételném, hogy ez a jelentés azt a célt hordozza magában, hogy uniós szinten jelentsen, nem nemzeti szinten foglalkozik az elmúlt négy évre nézve. De emellett a cél vitát indítani, tehát nem szeretnék lezárni a vitát semmiféle új írott szövegünk nem született még. Az új ISS, az, jó, akkor ne nevezzük ISS-nek, tehát az új belbiztonsági stratégia, mint ahogy Kerkapul is kérte, hogy legyen ennek egy új címe. Tehát ezt majd csak 2015-ben írjuk át. Ha lezárul az a folyamat, amely most kezdődött ezzel a dokumentummal, amelyet önök most vizsgálnak. Ebben a kontextusban az elhangzott vélemények, az önök aggájai, mm, illetve véleményei, gondolom csak előzetes jellegűek, és majd kiértékelik a bizottság munkáját. Hangsúlyoznám, hogy szükség van a vélemények az új bizottság részére történő beküldésére is, remélhetőleg az új bizottság néhány hónapon belül elkezdi majd munkáját. Ezért vissza kell még térnünk erre a kérdésre. ha ezt megengedi a szakbizottság elnöksége is. Tehát még egyszer megerősíteném, hogy nyilvános konzultációt indítottunk útjára, mindenki részt vehet ebben a konzultációban. Lesz egy magas szintű konferenciánk is, erre meghívtuk a Libes szakbizottság elnökségét is, vissza is igazolták, hogy jelen lesznek majd ezen. A bizottság pedig hajlandó visszajönni ide, hogy megbeszéljük a stratégia meghatározását. Ebből indulnék ki. Tehát nem a végkezdetéről van itt szó. A kérdésekre térnék át. Néhány kérdés hasonló volt. Úgyhogy ezekre a kérdésekre így egy csokorban válaszolnék. Kerkop úr a három kérdésről tett említést, és nem véletlen az sem, hogy az által említett három téma a 29. konferencia paneljeinek a témája is lesz határokon átnyúló igazságügyi együttműködés, terrorizmus elleni harc, illetve kiberbűnözés. Ezek a témák. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ezek a témák jelentik a legnagyobb, a legsürgetőbb kérdéseket az elkövetkező években, illetve a legnagyobb kívásokat. Ami a GIT-eket, a közös nyomozati csoportokat illeti, egyetértünk azzal, hogy az elmúlt öt év egyik legnagyobb, legfontosabb eredménye ez. Talán tudják, hogy a bizottság szolgálatai, a Eurojust és az Europol, valamint a tagállamok tevékenységeit támogatták. És erről is beszélünk a jelentésünkben. De még többet fogunk tenni. Zajlik a tárgyalás az Europollal azért, hogy az Europolt megerősíthessük, megerősítsük a, eurojust való együttműködésüket, és ehhez egy elkülönített pénzügyi eszközt is létrehoznánk. Erről még beszélni fogunk. Ami pedig a radikalizációt illeti, illetve a különböző hálózatokat, nézve az Európai Bizottság szeretne egyfajta tudásközpontot létrehozni uniós szinten. Ebben részt vennének a terület szakértői, és a cél az lenne, hogy ezt a kezdeményezést előmozdítsák. Ezt a tudásközpontot a jövő évben fogjuk létrehozni. zsargonunkban az úgynevezett külföldi harcosokról beszélünk, ezt is meg kell említenem, rendkívül aggasztó jelenség ez. Szorosan együttműködünk a terrorizmus ellenes koordinátorral, illetve a külügyi szolgálattal is, és az érintett tagállamok már jó néhány hónapja azon dolgoznak, hogy meghatározzák, mit kellene tenni. Nemzeti szinten, de uniós szinten is. Az Európai Tanács ebben az értelemben nyilatkozott a legutóbbi értekezletén. Ami bennünket illet, azt vizsgáljuk, hogy a Schengeni szabályokat teljes mértékben végrehajtják-e, és tiszteletben tartják-e a tagállamok, akkor, amikor a külföldi harcosok problémájával foglalkoznak. Albrecht úr világosan fogalmazott, és én egyet is értek vele. Elmondta, hogy a jelentés elkerülhetetlen módon általános egyetértek ezzel, nem is lehet ez más, hiszen egy sor tevékenységet tüntet fel. Ez egyfajta ernyőjelentés, amely a különböző részjelentések fölött uralkodik, melyeket a különböző osztályok alkotnak meg a különböző témákban. Említettem, hogy milyen témákról van szó, emberkereskedelem, stb., kiberbűnözés, stb. A jelentésünk célja az, hogy általános képet adjon arról, hogy hogyan néz ki hogyan nézett ki az előző belbiztonsági stratégia végrehajtása, nem szeretnénk teljes mértékben átfogóak lenni. Egyetértünk azzal is, hogy a kiberbűnözés az egyik legrelevánsabb, legidevágóbb kihívás. Júriány tag említette az adatgyűjtést is. A bizottság Az április 8-i ítéletet megpróbálta megérteni, megpróbálta megnézni azt, hogy ennek a nagyon fontos bírósági ítéletnek milyen következményei lesznek. A bizottság tevékenységében, illetve amikor megjelenik itt, illetve a plenárison is, elmondja, hogy milyen lépéseket lehet majd tenni a jövőben és eh, hogyan lehet kiegyensúlyozni az alapjogokat az alapvédelemmel, és ezt ellensúlyozni, illetve kiegyensúlyozni a belbiztonsági agályokkal szemben. Tehát eh, hivatkozunk a bírósági ítéletre, de nem foglalunk állást ebben a témában. Gomes asszony a szinergiákra történő hivatkozásról is beszélt, és arról, hogy más szakpolitikákkal kell itt szinergiát teremteni. Egyetértünk ezzel. Igen, meg kell néznünk, hogy melyek azok a szakpolitikák, amelyek a belbiztonság szempontjából relevánsak, és azokat is figyelembe kell vennünk. Ezt is fogjuk tenni. A bizottságon belül a DigiHome mint már említettem, felkérte más főigazgatóságok együttműködését, lesz egy szolgáltközi csoportunk, melyben mások is részt vesznek, más főigazgatóságokból is részt vesznek. Az elképzelés az, hogy évente egyszer összegyűjtsük az érdekelt felek véleményét. Ez segíteni a bizottságot és a parlamentet abban, hogy összegyűjtve a véleményeket megváltoztassa a stratégia irányát. Végezetül Spinelli asszony beszélt a ö, bizottság szerepéről. Egyetértek azzal, hogy ez nagyon fontos. Jelentésünkben illetve a jövőbeli belbiztonsági stratégiában szeretnénk figyelembe venni azt a 25 pontot, mely az Európai Parlament 2636-os állásfoglalásában is szerepel. Ennek azt mondja, teljes mértékben mm, tisztában vagyok azzal, hogy most nem lehet itt minden kérdést megválaszolni, de mondottam, hogy hajlandóak vagyunk bármikor ide visszajönni, ha önök is szükségesnek tartják azt, hogy az Európai Bizottság megjelenjen itt. Köszönjük Szoreka úrnak, és valóban folytassuk az együtt végzett munkát ezen a téren is. Ezeket a kérdéseket próbáljuk együtt megoldani. Ugorjunk tovább a következő napi rendi pontra ma reggel, amely nem más, mint az EU-Ausztrália közötti utasnyilvántartási adatállomány adatainak feldolgozására és a régi által az Ausztrál Vámügy és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításról szól megállapodás. Ez 2012. június 1-én lépett életbe, is, amely értelmében egy évvel az lépést követően felül kell vizsgálni ezt a megállapodást. 2013. augusztus végén Kamberában sor került erre a közös átvilágításra. Az Európai Bizottság ennek az eredményeire számol be. Elsőként az Európai Bizottságnak adom meg a szót, aztán az előadónknak, illetve asszonynak. Megint Luigi Sorekai a szó, a belügyi belügyfőigazgatóság részéről parancsoljon. Köszönöm elnök asszony ismételten ezt a lehetőséget. Örülök annak, hogy beszámolhatok eh, a EU-Ausztrália megállapodás eh, utas adat eh, megállapodás felülvizsgálatáról beszámolhatok. Azt hiszem köszönetet tartozunk az ausztrál szerveknek, Kiváló volt velük az együttműködés, roppant profi módon álltak az utas adatok kezeléséhez. Ennek következtében az EU és az Ausztrál csapat tavaly augusztus végén kamerában gond tudta ezt a munkát elvégezni. Az uniós részről hatan vettek részt ebben a munkában, egy nemzeti, tehát egy tagállami adatvédelmi biztos is részt vett ebben a munkában. Ez volt az első felülvizsgálata ennek az utas adat megállapodásnak, amely, ahogy említette, 2012. június 1-én lépett életbe. Az Ausztrál törvényeket alkalmazzák az ausztrál szervek a 98-as és 82-es vonatkozó törvényeket, ausztrál törvényeket, amelyek a, a, a személyes adatok a védelmét garantálják Ausztráliában. Előre megküldtünk az Ausztrál félnek, igazgatóságnak egy kérdőívet, amelyre részletesen reagáltak, hiszen a vámszerv, az Ausztrál vámszer volt a, akivel le kellett folytatni ezt az eljárást. Nos, a jelentésünkből kiderül, hogy a földrajzi lefedettség érdekes kérdés, hiszen közvetlen járat EU és Ausztrália e között nincs, mindig egy megállót közbe kell iktetni, így csak bizonyos számú meghatározott légitársaság utasainak az adatain érdemes begyűjteni. A fő célja természetesen az utas, utasadatok begyűjtésének és elemzésének a terrorizmus elleni harcnos. Úgy láttuk, úgy éreztük, hogy néha nehéz a komoly bűncselekmény fogalmának a használata az Ausztrál fél részéről, ezért arra kértük az Ausztrál felett, hogy további erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy ezt a dimenziót erősítsék. A kamerai szervek igencsak célzottan alkalmazzák ezt a megállapodást, annak érdekében, hogy alacsony volumenű legyen az adat kezelés, ez a személyes adatok védelmét szolgálja. Az ausztrál szervek elektronikusan törlik azokat az adatelemeket, amelyek a, nem tartoznak a megállapodás merítetében felsorolt 12 adat típus közé, és mi megalapítottuk, hogy ami a megállapodás vízeredékát illeti, az adatokra vonatkozóan ezt diszkrimináció nélkül alkalmazzák attól függetlenül, hogy ki honnan érkezik, milyen állam polgára. Ezt meg tudták erősíteni az ausztrál szervek is. Ahogy önök is tudják, a kényes adatok feldolgozását eh, tiltja ez a megállapodás, és az Ausztrál fél eh, megerősítette, hogy ilyen kényes adatokat eh, soha nem dolgoztak fel. Ami az adat biztonságot illeti, megállapítottuk, hogy az ausztrál szerveknek az elektronikus és a fizikai biztonsági rendszerük is kielégítő, igencsak kiterjedt, de biztonságos területen tárolják az adatokat, nagyon szigorú hozzáféréssel, több rétegű eh, elektronikus védelemmel ellátva az utas adatokhoz való hozzáférés, így kívülről eh, illetéktelenek számára gyakorlatilag lehetetlen. Lekértük az adatokat a vonatkozóan, hogy a rendszerhez ki fért hozzá és ki férhet hozzá, ezt is elemeztük. Az elszámoltathatóság vonatkozóan a megállapodás értelmében az Ausztrál adatvédelmi biztos kell, hogy garantálja a szabályok érvényesülését, és rendszeresen ellenőrzi ezt. Egy ilyen formális auditra sor kerül, sort kerítettek az ausztrál szervek 2012. október-novemberében, és most folyik a második ilyen audit, ami megnyugtató információ volt számunkra az Ausztrál adatvédelmi biztos beszámolából megtudtuk, hogy senki sem élt panasszal azzal kapcsolatban, hogy bármiféle személyes adattával visszaéltek volna az adatnyilvántartás megállapodás alkalmazása során. Ha megengedik, akkor most beszélnék egy kicsit arról, hogy hogy az adatbázishoz való hozzáférés kapcsolatban érkeztek megkeresések, de nem az utas adatokra vonatkozóan, meg 30 napon belül reagálnak egy ilyen megkeresésre, egy ilyen kérésre, szerintem ez is jól működő része a rendszernek. Végzetül a 13-as cikk garantálja azt, hogy minden személynek joga legyen ahhoz, hogy ezeket az adatokat módosítsa vagy töröltesse megfelelően indokolt esetben, és megint csak azt az információt kaptuk az Ausztrál féltől, hogy 30 napon belül reagálnak egy ilyen e, kérésre. E, azt is hallottuk az Ausztrál adatvédelmi biztostól, hogy ezzel kapcsolatban sem érkezett panasz hozzájuk. Végezetül e, jogorvoslat tekintetében ez mindenkire vonatkozik, akár Ausztráliában tartózkodnak, akár nem. Ez is a vonatkozó Ausztrál eh, magánatok védelméről szóló törvény értelmében valósul eh, meg, panasz ezzel kapcsolatban sem érkezett. Végezetül az ausztrál vámszervektől eh, azt tudtuk meg, hogy csak a push módszert alkalmazzák az adatok megszerzésére. A PNR Gov szabályt alkalmazzák, amely egyébként világszerte bevet. Tettünk bizonyos javaslatokat annak érdekében, hogy a megállapodás végrehajtását tovább javítsák. Elsőként az ausztrál m-szerveknek a lehető legrövidebb ideig eh, kellene megtartani az eh, utasadatokat, mert hogyha ez eh, komoly nemzetközi bűncselekményekre vagy terrorizmusra vonatkozik. Másodszorban az ausztrál szerveknek az EU-val meg kell osztani az olyan típusú analitikai elemzéseket, amelyeket ezekből az adatokból szűrnek le, és ezzel segíthetik az Európol, az Eurojust és az uniós tagállamok munkáját is, ha ezt az információt megkapják. Az önök előtt fekvő jelentés végkövetkeztetése az, hogy véleményünk szerint Ausztrália teljes mértékben végrehajtotta a, a megállapodást a megfelelő feltételek mellett, és éppen ezért az ausztrál szervek utasadatok terén végzett munkáját dicséret illeti. Úgy érezzük, hogy ez teljesen megfelel a megállapodás szellemének és a betűjének egyaránt. Köszönöm, tudom, hogy hosszú és átfogó volt a bevezetőm, de ha még maradtak megveszatlan kérdések, akkor azokra szívesen válaszolok. Köszönjük szépen, Szoreka úr, ezt a részletes információt mondja az elnök asszony, illetve az asszonynak adom meg a szót, aki a raportőr ennek a témának parancsolj, Szofi. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Szoreka úrnak ezt a beszámolót. értékelő jelentésről. Fontos ez, hiszen ez az első alkalom, hogy egy ilyen új PNR megállapodást értékelünk ki, ezt elfogadtuk az Ausztráliával megkötött PNR PNR szabályt, jogszabályt elfogadtuk, mert azt mondtuk akkor, hogy ez a minimum, illetve, hogy ez megvalósítja a legalapvetőbb szabályokat, de sajnos azóta elfogadtunk egy olyat is, egy másik országgal, ami nem felelt meg a minimum elvárásoknak. Több olyan ország van, több olyan ország lesz valószínűleg, aki majd bejelenti, hogy erre szükség lesz. Mexikó, Korea, Oroszország, Egyesült Arab, Emirátus, Szaudi-Arábia, Katar tavaly kezdtek el PNR adatokat gyűjteni, Argentina, Kuba, Brazília és mások pedig jelezték, hogy valószínűleg erre sor kerül. De tudnunk kell ilyen körülmények között, hogy mik a helyes szabályok, hogyha azt mondja a bizottság, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy helyesen alkalmazzák a jogszabályokat, az jó. Kritikával kezdeném. Említette, hogy az adatokat a lehető legrövidebb ideig kell megtartani. Ezt nem nagyon értem, hiszen itt egy alapelvről van szó. Kérem, magyarázzam meg, hogy az ausztrál hatóságok miért tartanák meg hosszabb ideig, mint szükséges. Még egy dolog. Jó lenne, hogyha jobban megosztanák a rendszerben rejlő információt, hiszen az a lényege az egész adatcserének, hogy nagyobb biztonság dolgot érjünk el, hogyha egy hollandnak azt mondják, hogy Ausztráliával kapcsolatos PNR adatokra van szükség. Ugye most ez eléggé aktuális a, azon ausztrál ö, gép lelövésével kap, miatt, amelyen nagyon sok holland is utazott, tehát ö, mindenki azt gondolja, hogy erre szükség lenne az igazi adatcserére. Hallottuk, hogy az, ada, hogy az ausztrál hatóságok az adatok pontosságát kívánják növelni. Ez jól hangzik, de ezzel azt akarják mondani, hogy hogy a légiszállítókra ruházzák rá azt a feladatot, hogy az adatok pontosságát vizsgálják. Hát ezt nem így gondoltuk. A kereskedelmi folyamatban használt adatokat használnának csak fel, ez volt a terv. De a légiszállítókat nem lehet arra felszólítani, hogy az adatok pontosságát ellenőrizze. Nem tudom, hogy a bizottság beszélt erről az ausztrál hatóságokkal, vagy mi lesz ennek a kérdésnek a sorsa. Még egy kérdésem van. ez az utolsó. A hatályba lépés után négy évvel lesz egy felülvizsgálat. És itt nem csak a szak, arról lesz szó, hogy a, a, hogyan valósították meg szakmai szempontból tehát a, a, az, azt, ezt az egyezményt, hanem a tömeges adat megtartásról is szó lesz, és én még arról sem beszélek, hogy, egy, hogy a hogy meg kell -e semmisíteni ezt a megállapodást, illetve más megállapodásokat. De hogyha három év múlva kiértékelik az egyezményt, akkor arról is szó lesz, hogy mennyi ideig kell az adatokat megtartani. Tehát a tömeges adatgyűjtés szükségességéről lesz szó, ez nem azt jelenti, hogy 365-ször négy nap múlva kezd, kezd, kell kezdeni erről gondolkodni, nem már most el kéne kezdeni a bizottságnak a gondolkodást, az értékelést. Vannak olyan anekdóták, vagy történetek, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos bünteteket meg lehetett előzni az adatok gyűjtésével. Szerintem ez nem, nem így kell ezt demonstrálni. Igazi komoly munkára van szükség, amely igazolja, hogy miért van értelme az adatgyűjtésnek. Köszönöm. Kirkhope úr. Köszönet a bizottságnak ismételtem a beszámolóért. Jó volt ez a magyarázat, és örülök annak, hogy alkalmunk nyílik igazi felülvizsgálatot tartani egy ilyen egyezményről. Egyébként vannak más egyezmények, az egyiknek én vagyok a jelentéstevője, úgyhogy nagyon hasznos számunkra az itt elhangzott információ. És bizony vannak itt olyan dolgok, amiket alaposan meg kell vizsgálni. Hadd mondjam el azt, hogy ez egy globális biztonsági fenyegetés, a PNR adottra szükségünk van, és nagyon fontos az, hogy segítsünk az EU-s tagállamoknak a PNR adatok gyűjtésével, ezeket ellenőrizni kell, monitorozni kell. 14 ö, olyan tagállam van, amely az, a finanszírozást, a PNR adatgyűjtés finanszírozást ö, már jóvá hagyta, jó lenne, hogyha nem osztódna meg a, az EU ebben a kérdésben, és egységesen mindenki ezt az utat választana. Egy alapos, alapos magyarázatot hallottunk. Érdekes kérdéseket utána. Ha bizottság megengedi, vagy úgy gondolja, akkor én Örülnék annak, hogyha részletesebb beszámolót kaphatnánk erről. Tehát tanuljunk abból, ami már működik, ne össze-vissza egyezményeket hozzunk létre a jövőben, hanem próbáljuk meg profitálni abból, hogy már van működő egyezményünk. Köszönöm, Körkop úr, Albrecht úr. Köszönöm. Ez a jelentés nem egy nyomozati hatáskörrel bíró egyén beszámolóján beszámolója, hanem csupán egy olyan valaki számol be a helyzetről, akinek összekötetései vannak az ausztrál hatósággal. Tehát ennyit a rálátásról. Vajon mennyire van szükség az adatgyűjtésre? Hát erre a válasz nyilván titkos. Pedig nem kéne annak lennie. Hát arról van csak szó, hogy szükség van az adatokról. Szerintem részletesebben is lehetne arra válaszolni, hogy pontosan milyen adatokra van szükség. És ebből következik az, hogy összességében szükségesek. -e. milyen harmadik országok jutnak hozzá még a PNR adatokhoz? Szerintem ez elfogadhatatlan. Konkrét szabályokat fektettünk le arról, hogy a harmadik országok hogyan jutnak hozzá az adatokhoz. Úgy tűnik, mégis voltak olyan országok, akik ezen kívül jutottak hozzá, ez elfogadhatatlan. hogyha Ausztráliától vagy más valakitől könnyedén hozzájuthatnak a többi eh, harmadik országok az adatokhoz, akkor minek védekezünk mi? Aztán, hogyha más hatóságok is megkapják ezeket az adatokat Ausztráliában, például kémelhárítás, akkor ezt sem tudjuk elfogadni. Erről is beszélni kell. Sokat lehet még tehát javítani az egyezményen, de visszatérek valamihez, amit már korábban elmondtam, és ami szerintem alapvető fontosságú, és ami innen hiányzik, bár júliusban jelentették meg ezt az anyagot, az ítéletről van szó. A bírósági ítélet egyértelműen kimondja azt, hogy az általános adatmegtartás nem összeegyeztethető az alapjogi kartának 7-es és 8-as cikkével, kivéve, hogyha van egy konkrét fenyegetettség vagy kockázat. Erre egyáltalán nem reagálnak a szövegben. Egy szót sem írnak erről, pedig valahogyan a bizottságnak is kéne ezzel foglalkozni. Szerintem az, az ítélet óta ez így, ahogy van, jogszabály ellenes az EU jogszabályának, tehát nem felel meg. Nyilván lesz olyan, aki ezzel majd bírósághoz fordul, és előre látható az ítélet. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abból, amit Sophie Infeld, illetve Albrecht úr elmondtak, nagyon sok mindent támogatni tudok. Egy német közmondással kezdeném. Van egy német közmondás, azt mondja, hogyha ketten ugyanazt teszik, az még nem jelenti azt, hogy mind a ketten ugyanazt teszik és Infeld asszony az előbb elmondta, hogyha különböző PNR megállapodásokat összehasonlítjuk egymással, láthatjuk, hogy jelentős eltérések vannak közöttük. Véleményem szerint néhány megállapodás nem jobb az ausztrál megállapodásnál, sőt mondható az is, hogy rosszabb, legalábbis a tárolási időtartam, az átadás illetve az adatok harmadik részére történő kiadása tekintetében. A bizottság jelentése elég pozitívnak hangzik, de ennek ellenére sok minden nem abban a mederben folyik, ahogy mi szerettük volna. Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, mi, nekünk ez volt a célunk, szeretünk volna fel, rábukanni a súlyos bűnelkövetőkre és a terroristákra. Az ilyen megállapodások esetében, mint az Ausztráliával való megállapodás esetében, a megalapozott gyanú esetében hogyan lehet felderíteni valakit. Nézzük meg azt, hogy hány személy ellen emeltek bűnvádat, mennyire hatékony ez az eszköz. ezernyi adatot gyűjtünk össze, de kérdés, hogy ez a biztonság szempontjából mennyire hatékony. Feltevődik az a kérdés is, hogy hát remélhetőleg megalapozott gyanú esetében a legsúlyosabb bűncselekményekről volt szó, terrorizmusról, vagy időközben más bűncselekmények esetében is adatot gyűjtünk, tehát nem csak az eredeti célunk vegyük itt le, hanem más célokra is adatot gyűjtenek. És a foreign fighterok esetében továbbra is kérdés, hogy miért ez, így nevezzük őket, hiszen itt nem külföldiekről van szó, hanem például németekről, vagy brit állampolgárokról, akik radikalizálódtak, áttértek, de, de to- hazatérnek. Azt kellene megbeszélni, hogy miért is tértek erre az útra ezek az emberek országainkban, milyen okok vezették erre. Tehát intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy Európában az emberek biztonságát garantáljuk. Az Ausztrál megállapodásnál ez még nem egyértelmű. Köszönöm szépen, Ippel asszony. Öt kolléga kért még szót. Felolvasom a neveket. Stevens asszony, Guillaume asszony, Fosz úr, Anst asszony és Spinelli asszony. És én ezzel a felszólalók listáját le is zárom. 15 percünk van. És szeretném kérni, hogy mindenki tartsa magát a két perces felszólási időhöz azért, hogy be is tudjuk majd fejezni, és azért, hogy a végén Szoreka úr válaszolni is tudjon még röviden. Ez Stevens asszony kezdi. Köszönöm szépen, elnök asszony, lenne néhány kérdésem a megállapodással kapcsolatban, amelyet az EU Ausztráliával írna alá. Milyen garanciáink vannak arra, hogy kényes, érzékeny adatokat nem adják át? Én úgy értettem, hogy a kényes, érzékeny információkat, hát mit is jelent ez? Hát én úgy értettem, hogy itt olyan információkról van szó, mint például hovatartozás, különböző tagságok, stb. például. De mi a garancia, hogy ezeket az információkat megszűrik, és hogy nem adják át? Tehát a megállapodás célját tekintve, ugye terrorizmus ellen harcolunk, bűnözés ellen, de néha szükség lesz arra, hogy legalábbis a terrorizmus elleni harc területén, hogy kényes információkat, például a szíriai harcosok esetében, azok esetében, akik Szíriába mennek. Tehát figyelembe kellene venni azt is, hogy az ilyen kényes információkat, adatokat át kell adni, de a terrorizmus esetén, tehát a terrorizmus elleni harc esetén beszélhetünk -e erről, és elmondhatnák-e azt is, hogy hogyan lehetne jobban megelőrizni az egyensúlyt az ilyen kérdések esetében. Ilyesfajta adatokat harmadik országoknak is ki lehet adni. De mit jelent az, hogy harmadik országok? Kikről van itt, milyen országokról van itt szó? az Európai Unió ellenőrzést gyakorol a harmadik országokkal való információcsere terén? És ha igen, akkor ez hogy néz ki? hiszen az tagállamokat is köti a megállapodás. Az Európai Unió hogyan ellenőrizheti ezt a fajta információcserét? Hmm. A harmadik országokkal viszont hogyan működik a kapcsolat? Tehát Ausztrália, az EU és Ausztrália között. És mi a helyzet Ausztráliával? Ami Ausztráliával vonatkozik, az ránk is vonatkozik, de ők ezt hogyan ellenőrzik? Ezek lennének az én kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Madame la Présidente. Elnök asszony, csak nagyon röviden, hogy többieknek is maradjon szó. Biztos vagyok benne, hogy megfelelő körülmények között hagyják végre eh, az ausztrálok ezt a megállapodást, nagyon fontos ez számukra, és a megállapított garanciákat, feltételeket, keretet eh, bizonyosan betartják. Két pontosítást szeretnék kérni ezzel kapcsolatban. Ez ideig ugyanis nem voltunk eléggé bőven arról, hogy harmadik felekkel hogyan, miként oszthatják meg ezeket az begyűjtött adatokat. Fosszúr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az én benyomásom, hogy ebben a jogalkotói időszakban sokkal többet kell majd beszélnünk a biztonságról ezzel az Ausztráliával való megállapodásunkkal sem lett jobb a világ, és ha a terrorizmusról van szó, illetve súlyos bűnözésről, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell az adatok elemzésének kérdésével is. Persze beszélhetünk arról, hogy arányosság, mikor lépik túl az arányosság elvét, annak idején, amikor az adatállásra tárgyaltunk, akkor ugye nyilatkozott az Európai Bíróság is, és például a Német Alkotmánybíróság is, de a bűnözés ellen adatokkal lehet csak harcolni. Én úgy gondolom, hogy az ausztrál megállapodás úgy tűnik, legalábbis a az elmondottak alapján jól működik. Ez rendben is van, elégedett vagyok. De azért van néhány olyan pont, amelyel kapcsolatban el kell mondanunk azt, hogy ezekre a jövőben jobban kell figyelni. Albrecht kolléga említette ezeket a pontokat, a harmadik országok. Itt van az is, amit Infeld kolléga említett, az adatok pontossága is kérdés, és kérdés az is, hogy az adatok továbbítása hogyan zajlik. Nekem mindesetre az a benyomásom, hogy ezen a területen sikerült egy jó lépést tennünk, egy minimális, egy rendszert létrehoztunk, a gyakorlatban alkalmazható, csak most tovább kell még finomítani a rendszert. Úgy gondolom, hogy az, ami a jelentésben megjelenik, arra vonatkozóan, hogy mind kell javítani, erre kell a ténylegesen a bizottságnak, hiszen ezek lényeges pontok, és az országjával való együttműködésben ezeken a pontokon lehet majd javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ász asszony. Igen, köszönöm szépen. Először is örülünk annak, hogy megszületett ez a jelentés. Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy az, ami itt áll, ez a PNR megállapodás különösen hasznos eszköz lenne. Nem. A haszna nem bizonyult ennek. Hány terrorista bűncselekményt akadályoztak meg ennek révén? Hány repülőgép esetében sikerült elkerülni azok balesetét, nem tudjuk. Itt egy hatalmas adott halmazról van szó, ezt hoztuk létre, más országok esetében is ilyen adathalmazokat szeretnénk létrehozni, de nincs olyan értem kiértékelésünk, amely eredményeket mutatna fel, és nem tudjuk azt sem, hogy az adatokkal ténylegesen mi történik. Nem tudjuk azt, hogy ténylegesen mennyi ideig tárolják az adatokat, mi történik az adat továbbítás során, ködben tapogatozunk, és ez a jelentés ilyen tekintetben nem segít rajtunk. Kérdés, hogy ezek alapján fel lehet-e függeszteni bizonyos alapvető jogokat? Másodszorban az adatállással kapcsolatos Európai Bírósági ítélet alapján eléggé kalandos az, hogy itt ilyen vidáman beszélgetünk erről a megállapodásról, és aztán délután 14.30-kor Malmström asszonynal beszélünk az Európai Bíróság ítéletéről. Ez, ez nem, a két dolog nem illik egymáshoz, nem illik össze a kritikus kiértékelésre mindenképpen szükség van. Harmadik megjegyzésem itt röviden, de nem minden cinizmus nélkül jegyze meg a következőket. Ausztrália esetében miért van szükség a PNR megállapodásra? Ez számomra továbbra is egy nyílt kérdés. Spinelli asszony. Eh, sarò brevissima perché Csak nagyon röviden. A lényeget már elmondták, el, már elmondták előttem. Cornelia Leszt volt az. Albrecht úr is sok olyat mondott, amivel értek. Egy dolgot szeretek még elmondani, a legutóbbi tanácsom, augusztus 30-án megfogalmazódott egy ajánlás, hogy az Ausztráliával kötött megegyezést mi hamarabb el lehessen fogadni. Aztán Malmström biztos asszony elmondta, hogy ez a megállapodás modell megállapodás, tehát így kéne kinéznie majd ezután egy Európai Uniós megállapodásnak. Malmström asszony például a e, bevándorlókra, migránsokra és az ő adatvédelmükre utalt. Albrecht alelnök úrral egyetértek, valóban van egy nagyon konkrét ítélete a bíróságnak, április 8-án született ez. Az adatok megőrzése egy bizonyos időhatáron vagy időszakon túl tilos. Köszönöm. Well, I give back the floor to me. Köszönöm. Visszadom a szót Szoreka úrnak. Kérem, próbálja minél rövidebben válaszolni a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálom a tőlem telhető legrövidebb módon mégis részletesen megválaszolni a feltett kérdéseket. Kezdeném Innetfeld asszonyjal, akinek először is köszönetet tartozom a hozzászólásáért. Egyetértünk abban, hogy ez egy modell értékű megállapodás, amit szeretnénk egyértelműen kinyilvánítani. Két kérdést tett fel. Az első a saját ajánlásainkkal kapcsolatban. Amikor említettem azt, hogy az ausztrál <laughs> szervezetet felkértük arra, hogy a lehető legrövidebb ideig tartsa meg, őrizze meg ezeket az adatokat. Én nem a 16-os cikre utaltam, amely lehetővé teszi hogy konkrét nyomozási célokra ezeket az adatokat határozatlan ideig megőrizzék. Mi arra kérjük az Ausztrál felet, hogy a vizsgálat, a nyomozás lezártát követően a lehető leghamarabb törék ezeket az adatokat, és itt nem az öt évről beszélünk. Ami az adatcserét, vagy az adatok megosztását illeti, mi arra kérjük az Ausztrál hogy természetesen a megállapodás értelmében járjon el. Talán tudják, hogy az eh, az évelején volt egy, eh, egy, egy műhely munkát tartottunk, szerveztünk, ahova Ausztrál eh, szakértőket, illetve az Europol Eurojust szakértőit is meghívtuk, és itt a, a, azt hiszem, hogy a többség egyetértett az ügyben, hogy az eh, analitikai adatokat meg kell osztani. De olyanoknak kell adniuk és kapniuk ezeket az adatokat, akik tudják és értik, hogy eh, hogyan kell ezeket az adatokat felhasználni, elemezni. persze idővel e tekintetben is lehet javítani a dolgokon. Ami az adatok pontosságát e, illeti, ezzel kapcsolatban most nem tudok bővebben semmit sem mondani, erre majd esetleg visszatérhetünk. A következő felülvizsgálattal nem fogjuk e, megvárni az utolsó pillanatot, ezt megígérhetem. Annyit elmondanék rögtön most az elején, hogy az Európai Bizottság az IATE és a WCO keretében folyamatosan részt vesz abban a munkában, amely azt vizsgálja, hogy hogyan hagyják végre, e, e, hagyják végre ezeket a megállapodásokat. az adatok továbbadásával kapcsolatban, illetve tovább utazó utasok, utasokkal kapcsolatban. Itt csak annyit mondhatok, amit már elmondtam, a vám szervek, az ausztrál vám szervek azt mondják, azt állítják, hogy a megállapodás értelmében szerzett adatokat harmadik fél számára nem adják tovább. Ez a 16. oldalon szerepel a megállapodásban. Az Ausztrál fél említi, hogy a PNR Gov eh, kockázati profil keretében bizonyos partnerekkel eh, cserélnek eh, általános információt, de nem konkrét utas adatokat. Ha mégis ilyen adat átadásra sor kerülne, ahogy erre egyébként állítólag nem került sor, akkor emlékeztetnénk mindenkit, hogy az a harmadik ország, amely megkapja ezeket az adatokat, annak is tiszteletben kell tartani az említett megállapodás eh, rendelkezéseit. Ami pedig a, a, a, az egész rendszernek a hasznát eh, és hatékonyságát illeti, a mellékletben megtalálják azoknak az eseteknek a sorát, listáját, amelyeket ezzel a rendszerrel sikerült megelőzni, vagy amelyekre így derült fény. Stevens asszony pedig a, a, a kényes vonatkozóan az Nos, a, a jelentésükben is egyértelműen fogalmazzunk ez ügyben, hogy ez ennek a kitételnek a tiszteletben tartása mennyire fontos számunkra. Köszönjük szépen ezt Szoreka úrnak, illetve asszony viszont válaszra kért szót, de csak fél percre tudom megadni, 30 másodpercre a szót. Köszönöm, elnök asszony! A második felülvizsgálat négy év után nem tudom, hogy az ICAO és az iete hogyan kerülnek itt a képbe. Szipel asszony említette azt a kérdést, hogy arról kellene elbeszélgetnünk, hogy mennyivel lett biztonságosabb a világ ennek köszönhetően. Nekem úgy tűnik, hogy a, a világ csak kevésbé biztonságosá válhatott. Lehet, hogy nem erre utalta, ami az analitikai adatok megosztását illeti. Nos, itt a már elemzett adatokról beszélünk, amelyekből amelyekből már, már azonosítottak bizonyos kockázatokat. Szerintem R-nek az, az adatoknak a megosztására gondoltunk. Igen. Köszönöm elnök asszony, nem szeretném megválaszolatlanul hagyni Inetfeld asszony fontos kérdését az és Siete eh, megemlítésre került. Nos, itt arra gondoltam, hogy ausztrálokkal, kanadaiakkal, amerikaiakkal és másokkal rendszeresen egyeztetünk, és eh, újra és újra felvethetjük annak a kérdését, hogy a különböző megállapodásokat hogyan hagyják végre. Tehát nem csak a közös felülvizsgálat során, amelyre minden másfél évben kerül sor, hanem minden három hónapban felmerülhet ez. A második eh, ponttal kapcsolatban talán nem fogalmaztam világosan, pedig pontosan erre gondoltam, analitikai adatokat eh, megosztjuk a, a bűnüldöző szervekkel, az Európollal és az eurojust és kérjük, pontosan ezt kértük az Ausztrál féltől, hogy ezt tegyék meg. Nos, köszönjük Szareka úr ezt a rengeteg hasznos információt, és köszönöm a kollégáknak is, ezt a valóban aktív részvételt, nagyon aktívak voltunk ma délelőtt, fél háromkor folytatjuk Malmström asszonyjal, addig is mindenkinek jó étvágyat a finom evéthez!